vélemény, akkor őket elfogadottnak tekintjük. Daniel van der Stoop úr arról tájékoztatott, hogy szeptember 1-ével leteszi mandátumát, parlamenti mandátumát, és így a négyes cikk első és harmadik bekezdésével összhangban az eljárási szabályzatban mandátumát szabadnak nyilvánítom. Ezt tudomásul vettük. Ugyanakkor a holland hatóságok arról tájékoztattak, hogy Daniel van der Stoop helyére Auke Zilstra asszonyt, vagy urat nevezik szeptember 13-ai határidővel. Auke Zilstra kolléga itt van közöttünk már? Üdvözlöm a kolléga urat az Európai Parlamentben. A svéd hatóságok arról tájékoztattak, hogy Eva Britt Svensson asszonyt pedig Mikael Gustafsson úrral helyettesítik szeptember 22-i hatája, hiszen Svensson asszony is megvált mandátumától. Itt van-e már Gustafsson kolléga közöttünk? Őt nem látom. Minden esetre üdvözlöm őt és valamennyi új kollégánkat, és emlékeztetem a kollégákat arra, hogy a 3 cikk 2 bekezdése értelmében, amíg ezen kollégák mandátumát nem vizsgálta meg a megfelelő bizottság, addig még nem végleges a mandátumok, és nekik is nyilatkozniuk kell minden összeférhetetlenségi szabálya szabálya kapcsolatban, hogy nincs olyan ö, posztjuk, ö, tisztségük, amely összeegyezthetetlen lenne a parlamenti mandátummal. Zilstra úr és Gustafsson, ezek, urak, ezek után lesznek teljes jogú parlamenti képviselők. A jogalkotás